I think we can start. Azt hiszem elkezdhetjük. Guten Tag, meine sehr Köszöntök mindenkit, tisztelt kollégák! Kezdhetjük az ülést. Nagyon sokan vannak itt a teremben, olyanok, akiket korábban nem is láttam még. Kezdjük is akkor el az ülést. Első napi rendi pont, a napi rend elfogadása. Van-e ellenvetés? Parancsoljon Wim van de Kamp. Elnök úr, meglepett az, hogy láttam, hogy holnap fogunk szavazni Holnap szavazunk arról, hogy legyen -e TRAN állásfoglalás a szociális csomagról. Nyilván tudják, hogy a koordinátorok ülésén ezt hosszadalmasan megvitattuk, és a koordinátorok nagy része úgy érezte, hogy nincs szükség egy konkrét állásfoglalásra a szociális feltételekről, tekintettel arra, hogy ez mindenek előtt a foglalkoztatási szakbizottság hatáskörébe tartozik. De kollégám Izmail Ertug az SND-től kérte, hogy ezt a témát is bocsássuk szavazásra. Ezt sajnálattal veszem tudomásul, és azt szeretném kérni, hogy konkrétan szavazzunk erről holnap reggel. Mi a néppártban támogatjuk a szociális feltételeket, amelyek ugye ehhez a témához kapcsolódnak, de azt hiszem, hogy más szakbizottságok munkát nem lenne szabad átvállalnunk. Nos, kérték, hogy módosítsuk a napi rendet, és a szakbizottságokban erre vonatkozóan nincsenek szabályok. De van egy szabály arról, hogy a parlament hogyan kezeli az ilyen kérdéseket. Nevezetesen úgy, hogy természetesen be lehet nyújtani egy kérelmet a napi rendmódosítására vonatkozóan, akkor az elnök azt kérdezi, hogy valaki ezt támogatja vagy ellenzi-e, és erről szavazunk. A szavazása nem ma kerül sor, hanem akkor holnap. Éppen ezért először szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki támogatja ezt a kérelmet. Jackie Foster. Köszönöm, elnök úr. Ott voltam az ülésen, amikor a koordinátorok megvitatták ezt a pontot, de azt hiszem, hogy Van de Kamp úr felvetése jogos. Már több mint 11 éve vagyok tagja ennek a szakbizottságnak, és természetesen mindig örömmel fogadjuk az észrevételeket, a véleményeket más bizottságok részéről, akár az ENVI, akár a TRAM bizottságok véleményét. Természetesen mi is véleményezünk más szakbizottságok munkáját, de ami komolyan aggaszt, hogy elég egyértelmű a közlekedési szakbizottság hatásköre. És itt a közlekedési témákra szorítkozik a hatáskörünk, éppen ezért van ugye egy nagyon aktív foglalkoztatási szakbizottság, amely részletesen foglalkozhat a foglalkoztatási kérdésekkel. Ezen okból kifolyólag azt hiszem, hogy a szakbizottságnak vissza kéne térnie arra, ami valóban a prioritásunk, ez pedig a közlekedés, az, hogy eljutassuk az embereket A-ról B pontra. A napi rendünk számos egyéb kérdéseket tartalmaz, legyen az akár a finanszírozás, akár más kérdések, de erre kellene összpontosítanunk, úgyhogy az ICA természetesen Fandekampur felvetését támogatja. Köszönöm. Köszönöm. Ki ellenzi? Izmail Ertug. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt kollégák, azt szeretném kérni, hogy utasítsák el ezt a kérelmet, ugyanis ez nem annak felel meg, aminek, amiben megállapodtunk. Még egyszer emlékeztetnék arra, hogy a koordinátorok ülésén ajánlásokat fogalmazunk meg, amit ott eldöntünk, az ajánlás a szakbizottság számára, és az egyik kora múltbeli ülésen nem tudtuk ezt részletesen megvitatni, éppen ezért tűztük napirendre. Sajnálom, hogy erről külön kell szavaznunk. Ugyanis ha az ember támogatja a szociális vonatkozású kérdéseket és méltányos feltételeket szeretne, már pedig itt ugye erről van szó, akkor nem lenne szabad, hogy aggályos legyen szavazni egy ilyen állásfoglalásról. Egy kicsit meglep az, hogy az elmúlt másfél évben mindig megtaláltuk a módját, még akkor is, hogyha az egyes frakcióknak ez nem tetszett. Megtaláltuk a módját annak, hogy hogyan egyeztessünk és szavazzunk egy állásfoglalásról, és a szokásos folyamatok útján dolgoztuk ezt ki a frakciók között, hogy pont most miért ebben az esetben ez nem érvényesülhet, ez nem érthető számomra. És egyébként azt is el szeretném mondani, hogy ebben az állásfoglalásban semmi olyat nem írtunk, amit az elmúlt másfél évben a közlekedési szakbizottság bármilyen állásfoglalás formájában ne hagyott volna jóvá. Éppen ezért szerintem ez a kérelem nem helytálló, nem megfelelő, éppen ezért kérném, hogy utasítsuk el. Elnök, köszönöm szépen. Azt fogjuk tenni, amit már jóvá hagytunk a múltkori koordinátori ülésen, hogyha a koordinátorok nem tudnak dönteni, akkor természetesen a bizottság dönt, úgyhogy éppen ezért holnap erről fogunk elsőként szavazni. Most pedig a kettes napi rendi pont, a jegyzőkönyv elfogadása, van ellenvetés, Nincs. Akkor következik a hármas napi rendi pont, ez pedig ajánlás az Európa Bizottság részére a szolgáltatás kereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalásokról. Az előadó Wim van de Kamp, és először neki adnám meg a szót. És szeretném megkérni azokat, hogy akik távoznak a teremből, ezt kicsit halkabban tegyék, hogy ne zavarják az ülés menetét, ezt minden bizonyal megértik. Köszönöm szépen. Wim, parancsolj, tiéd a szó. Elnök úr, értem azt, hogy most ugye többen elhagyják a termet. Ez egy jó demokratikus folyamat, semmilyen problémát nem látok ebben. De most egy véleményről fogunk beszélni, egy olyan véleményről, amelyet a közlekedési szakbizottság készít az úgynevezett szolgáltatás kereskedelmi megállapodásról, a TISA megállapodásról, ami rendkívül fontos. Az Európai Unió 22 másik tagállammal fogja ezt jóvá hagyni, és itt a szolgáltatásokkal való kereskedelemről van szó. Gyakorlatilag az összes közlekedési módot figyelembe vesszük, a tengeri kereskedelemmel kapcsolatos szolgáltatásokat, a légi közlekedést, és különös fontosságú a szállítmányozási szolgáltatások csomagja. Ez a GATT megállapodás hatájába is tartozik, de ebben a tekintetben megosztanak a nézetek. Kérném, hogy csendben egyeztessenek, mert ez zavarja az előadót. Elnök úr, nem sikerült a gatton belül megállapodásra jutni, és az Európai Unió, valamint 22 másik tagállam most egy külön szerződés megkötése mellett tette le voksát. Tudjuk, hogy a nyilvános politikai vitában a TTIP nagy figyelmet kapott, ugyanakkor ennek az alszerződésnek is nagyon fontos szerepet kell tulajdonítanunk, hiszen itt a szolgáltatás kereskedelemről van szó kidolgoztam egy állásfoglás tervezetét, amelyet az Intához kell továbbítanunk, és azt szeretném kérdezni a kollégáktól, hogy vannak -e ezzel kapcsolatosan észrevételeik, javítani tudjuk-e ezt a jelentést, és ha igen, akkor mely pontokban? Berichterstatter. Akkor most először az árnyék jelentéstevőknek adom meg a szót. Ismail Ertuk, tessék. Köszönöm szépen. A dugóban ragadt a kollégám, illetve még a repülője késik. A sztrájkok idején azt hiszem, hogy ez elfogadható, megbocsátható. Éppen ezért én számolok be a kollega nevében. Egyrészt az árnyék jelentéstevő köszönetet mond az előadónak, Vim kollégának. Azt hiszem, hogy jó alapját adja a munka folytatásának az ideig kialakított anyagok jó alapját adják. De ugyanakkor a tervezetben egy-két pont nem szerepel, amelyet frakciunk fontosnak tart. Melyek ezek? A nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban a szociális és a fenntarthatósági szempontokat meg kell erősíteni, a fogyasztók és a munkavállalók védelmét, valamint a környezet védelméről nem szabad megfeledkezni. A külföldi szolgáltatóknak az unió szociális és munkaügyi normáithez kell igazodniuk, tiszteletben tartva minimálbérre és a kollektív szerződésre vonatkozóakat. Az ilyen garanciákat nem szabad gazdasági súlynak tekinteni, akadálynak tekinteni, nem, ezek inkább alapjogok, eszenciális jogok a közszolgáltatások, a közérdekű szolgáltatások is nagyon fontosak a frakciónk számára, például a kézbesítői szolgálat, szolgáltatások, éppen ezért e két szolgáltatást ki szeretnénk emelni a hatályból. Ezen felül pedig egy módosító keretén belül a liberalizációban szerzett negatív tapasztalatokról szeretnék beszélni a közlekedési ágazaton belül. Nem akarnám, hogy a TISA a kiskapun keresztül a liberalizációt csempésze be a valóságban, mint ahogy például a légi kikötők földi kiszolgálásában ezt a bizottság megpróbálta. A tengeri és az egyéb közlekedési ágazat tekintetében frakció módosítókat nyújt majd be, főleg a közúti közlekedésben fennáll annak a veszélye, hogy a módosítások a mód négyben szociális dömpinghez vezethetnek. Erről szeretnék majd a módosítóimban beszélni. Ennek ellenére Örömmel tekintünk a termékeny együttműködés elébe, és reméljük, hogy közös eredményt és jó eredményt tudunk majd elérni. Köszönöm szépen, köszönöm, remekül felolvasta a kollega véleményét. Most pedig Dalton képviselő kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az LCR nevében meg szeretném köszönni az elvégzett munkát, kitűnő ez a tervezet. Abszolút egyetértünk azzal, hogy a figyelmet egy becsvágyó tíze megállapodásra helyezi, és hogy kiemeljük a globális kereskedelemben a közlekedési ágazat jelentőségét. Az Európai Unióban viszonylag lassú növekedés, csökkennek, a nyer, hiányzanak a nyersanyagok, éppen ezért a szolgáltatások területén kell megjelennünk az világazon piacain is, ahonnan a növekedés az elkövetkező években várható. Reméljük, hogy a WTO-n belül egy csoportban sikerül majd megállapodásra jutni, és fel lehet számolni a szűn nem szükséges kereskedelmi akadályokat, megnyitva ugye a lehetőséget a KKV-k és az európai vállalkozások előtt. Az új munkahelyek 90%-a szolgáltatási ágazatból származik majd az egyenlő esélyeket kell megteremteni, főleg a tengerhajózás területén, úgy ugyanakkor, hogy a meglévő szabályozási biztonságot megőrizzük. Jelzem, hogy az USA tengerhajózási ágazata roppant protekcionista, a TISA megállapodás tehát komoly előnyökkel járhat a mi iparágunk számára. Igaz ez a légi közlekedésre is. A TISA nagy esélyt kínál, koncentráljunk erre az esélyre, hiszen az átfogó megállapodás előnyös lesz, és biztosítja majd a növekedést. Néhány módosítót nyújtok majd be, egyrészt a sharing economy szolgáltatásairól, főleg a közlekedési ágazatban játszik ez fontos szerepet, de összességében támogatjuk az előadó megközelítését. Köszönöm. Uh, thank you, Chairman, and uh, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm én is az előadónak a munkáját. Nagy esélyt látunk mi ebben a megállapodásban, nem szabad, hogy elvesztegessük ezt az esélyt. Teljes egészében támogatni tudjuk Fandekamp kollega tervezetét, úgy gondolom, hogy minden szempontot jól megjelenít. Külön nagyra értékelem, hogy az előadó a közlekedési kérdések, kérdésekre koncentrált, és ilyen módon nem a TTIP irányát veszi a tárgyalás, hiszen a TTIP olyan kérdésekre koncentrál első körben, amelyeknek semmi közük látszólag legalábbis a közlekedéshez. Örülök tehát, hogy az előadó erre teszi a helyezi hangsúlyt, és azt hiszem, hogy így sikerül majd egy átfogó többséget kikovácsolni. Ki szeretnék hangsúlyozni azonban valamit, mégpedig azt, hogy az előadó a tengerhajózás fontosságát kidomborítja a jelentés tervezetében. Valóban, fontos az, hogy alapvető szabályok határozzák meg a tengeri szolgáltatások iparát, így biztosítva, az európai um, hajózási ágazat szereplőinek a jövő tervezést, például biztosítsuk azt, hogy hozzáférhetnek a kikötőkhöz, kiköthetnek a nemzetközi kikötőkben is. Az INTA tervezetében a tengeri kabotás kérdés is megjelenik. Azt hiszem, hogy közös meggyőződésünk, hogy a tengerhajózási kabotás útjában álló nehézségeket fel kell számolni. Hiszen tudjuk, hogy vannak még olyan országok, ahol például akár még az a két kikötő közötti üres konténerszállítás sem említik meg, engedik meg az Európai Unió zászlaja alatt hajózó hajóknak, ami pedig egész egyszerűen abszurd. A kabotás voltak éppen a belső logisztikai hálózat optimalizációjának eszköze, ezért lehetővé kell tenni ezt. Mindenképpen támogatjuk a tervezetet ezzel az egy-két kiegészítéssel, elnök úr. Köszönöm szépen. Látom, hogy van még, aki áll az ülősteremben, kérem, hogy lassan üljenek le, üljenek le, hallgassák a tolmácsolást. Fábio Damázé következő, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadónak a tervezetet. Nem rejtem véka alá, hogy az új hogy a baloldali frakció nagyon kritikusan látja a tize ügyét, nem az előadó felel ezért, hanem azon politikai döntéshozók, akik úgy döntöttek, hogy tovább liberalizálják a szolgáltatási ágazatot. Mi kétkedünk, hogy éppen a közlekedés területén szerzett liberalizációs tapasztalatok fényében érdemes-e tovább liberalizálni ezt az ágazatot, gondoljunk csak a Nagy-Britannia tapasztalataira. Egy-két kollega beszélt a tárgyalások átlátható voltáról. Üdvözöljük, az átláthatóság célkitűzését, de ugyanakkor az is kiderült, hogy öt évre titkosítják a TISA tárgyalási dokumentumot, és sajnáljuk, hogy az Európai Bizottságnak két évre volt szüksége ahhoz, hogy egyáltalán a tárgyalási mandátumot publikussá tegye, és üdvözlöm, hogy Uruguay visszavonult a tárgyalásoktól. A belföldiek kezelése e, sének kérdése a tízában továbbra is negatív listán szerepel. Mit jelent ez? Azt, hogy minden, ami nem expressis verbis kivétel alá tartozik, a tíza hatája alá kerül. Márpedig ez azt jelenti, hogy a leginkább kedvezményezett elvere is kisugárzik mindez, azaz, hogyha tiza nem egyezik meg döntőbírósági rendszerről, a CETA, a Kanadával kötő szabadkereskedelmi megállapodás is így járt el, akkor fennáll annak a veszélye, hogy a vitatott, vitatható nemzetközi döntőbíróságok döntenek majd a jogvitákban. Jelezzük azt is, hogy a környez, hogy a közlekedés területén olyan kérdések jelennek meg a tizatárgyalásokban, amelyeket mi itt a parlamentben tettük, például a szárazföldi közlekedés liberalizációjában. A Wikileaks adataiból tudjuk, hogy a tizatárgyalások tag, tartalma ez a tem szempont is, éppen ezért azon leszünk, hogy az európai közösségi közlekedés magas szintű, szintjét ne veszélyeztesse a tizatárgyalás. Köszönöm, Karima Belli. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. A kollégám nevében szólok. Nyegut kolléganő szavait tolmácsolom, árnyék előadóként felett ő is, ezért a témáért nem tudott ma eljönni. Néhány dolgot szeretnék elmondani az ő nevében. Először is ki kell hangsúlyozni azt, hogy ez az egyezmény nagyon komoly kérdéseket vet fel. Ezek mind tárgyalás tárgyát kell, hogy képezzék, és mi a környezetvédők szempontjából nagyon komoly kételyeket támasztunk ez, ez iránt a jelentés iránt. Van de Kamp úr szavai nagyon érdekesek voltak, de szerintünk itt alapvetően a kölcsönösségről van szó, ezt kell kihangsúlyozni, és nem pedig az II pont az ön jelentésében. A második dolog, nem szabad az Európai Unió szabályait legyengíteni a szociális területen, a szociális biztonság, de mindenek előtt a környezetvédelem területén. Ugye itt a közlekedésről, a szállítási szektorról beszélünk, és itt tisztázni kell ezt a kérdést alapvetően a légi közlekedés és a tengeri közlekedés is egyértelműen beletartozik ebbe a hatályba. Itt a polgárok véleménye nagyon fontos. Ezeknél az egyezményeknél a polgárok ezt figyelemmel kísérik, nagyon fontos az átláthatóság, és Van de Kamp úr, ebben a szellemben törekszünk mindannyian arra, gondolom ön is, hogy közös nevezőre jussunk. Köszönöm szépen, Angela Mewtól következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretnénk, hogy ez szerződés megtárgyalása során ne ilyen módon járjanak el. Teljesen hiányzik az átláthatóság, a transzparencia, épp úgy, mint a TTIP tárgyalások során a parlament véleményét egyáltalán nem kérték ki. Ez igen aggasztó. Mondom, igen aggasztó, hogyan a megállapodás tárgyalása zajlik. A VTO keretén belül. A vasúti, a szárazföldi és a tengeri eh, szállítás és a postai szolgáltatások eh, megfelelő biztosítékokkal rendelkeznek, például a szociális jogokat, eh, vagy pedig az egyenlő versenyfeltételeket biztosítják az európai szabályok. Éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy ezeket figyelembe vegyük, ráadásul a tizából kizárjuk a közérdekű szolgáltatásokat. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a szolgáltatások meghozatalánál vegyük figyelembe a környezeti és a szociális szempontokat. Egy védelmi záradékot szeretnénk beiktatni a megállapodásba, amely félreérthetetlen, egyértelmű szabályokat tartalmaz annak érdekében, hogy kizárjuk a pénzügyi spekulációt e területről, és olyan korlátozásokat tarta írjunk elő, amelyek védik a fogyasztókat az adatok védelmét is szükségesnek tartjuk, különösen akkor fontos az adatvédelem, ha az adatokat harmadik államokba adják át. Módosító indítványokat nyújtunk majd be, és reméljük, hogy sikerül ezekben a kérdésekben a kollégák támogatását is megkapnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mari Krisztina útól következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Előadó, tisztelt kollégák, amikor elolvastam ezt a jelentést, tervezetet, amiről most beszélünk, van egy nagyon fontos közel, következtetésem az egész alapján. Mi úgy gondoljuk, hogy az egészet át kell írni, és erőteljesen ajánlom azt, hogy a kereskedelmi bizottsággal is konzultáljunk, ne csak a közlekedés ügyekkel, és a parlament azt kéri a bizottságtól, hogy azonnal vonják vissza ezt a, ezeket a következtetéseket. Önök is tudják, hogy óriási volt a passzivitás, ez egy nagyon komoly akadály volt a folyamatban is, és a Wikileaks is egy nagyon komoly, nagyon komoly fényt vetett egy, az egyik aspektusra, erről mi is tudunk, és a polgárok is. Nagyon fontos tehát, hogy megtudtuk az, hogy nincs transzparencia, nagyon sok mindent eltitkoltak, ez a demokrácia ellenében hat. A legutolsó vám akadályt szeretnék leépíteni bizonyos érdekek, ez teljesen világos. A munka dokumentum szövegében szerepel az, hogy a világ már nem ismer határokat, és azt is tudjuk, hogy az európai versenyképességet erősíteni kell, de a jelenlegi jogszabályokat nem lehet ilyen alapvetően megváltoztatni. Ez egy jogi szempontból rendkívül korlátos szöveg lenne a tengeri közlekedés szempontjából, protekcionista intézkedések hemzsegnek ebben. Mi hon, milyen alapon döntünk azonban arról, hogy mi jó és mi rossz. Tehát például, hogyha a franciák azt mondják, hogy az autópályákon ö, ö, legyen egy monopóliumok, nos ez alapján, ezek alapján, a passzusok alapján ez nem lehetséges, nem lehet ez alól kivételt se eszközölni az aláírás pillanatában, vagyis a helyi, a regionális és nemzetállami alapon a polgároknak joguk van, hogy kritikával éljenek a privatizációs folyamatok tekintetében, és nem kell tovább liberalizálni ezeket a területeket. Az utolsó megjegyzésem az Európai Unió tagállama, tagállamai nagyon komoly különbségekkel bírnak a közlekedési szektorokban, nem lehet egy kalap alá venni mindenkit, és ezért, ha, hogyha az Európai Unió úgy dönt, hogy például a, a vasúti szektort privatizálják, akkor Franciaország is ezt, köve, ezt kell, hogy kövesse, de kedves kollégák, itt én a francia polgárok érdekét is képviselem, és a demokrácia érté értékeit, ezért szeretném kihangsúlyozni, hogy a szakbizottságunknak azt kell követelnie, hogy az egészet alapjaiban vizsgáljuk fel az egész tárgyalási folyamatot, és ezt a polgárok érdekében követelem. Köszönöm szépen. Farina Zifken asszonynak adom meg a szót, a Kereskedelmi Főigazgatóság képviseletében az Európai Bizottságtól. A bizottságtól van még más is jelen? Más név volt előttem, talán röviden mutatkozzon be. Igen. Igen, elnök úr, valóban. Luigi Poli vagyok, a kereskedelmi főigazgatóság képviseletében, a szolgáltatások, és ez a terület is az én területen, és nagy figyelemmel hallgattam meg ezt az eddigi eszmecserét. Általánosságban köszönöm a támogató szavakat, és valóban ez egy nagyon fontos tárgyalási folyamat, hiszen az összolgáltatásoknak mintegy 27%-át a közlekedési szolgáltatások képviselik, és többen említették, hogy a tengeri szállítás is nagyon fontos szállítási útvonal amely több mint a világ áruinak több mint 90%-át szállítja. Vagyis nagyon nagy fontosságot tulajdonítunk ennek a tárgyalási folyamatnak. Ugye a GATS sorsával is szorosan összefügg ez, ugye itt nagyon komoly kudarcok voltak, és ez az első kísérletünk arra, hogy tovább folytassuk azt a munkát, amelyet az általános kereskedelmi és szolgáltatási egyetmény keretében elkezdtünk. Köszönöm szépen tehát ezeket a megjegyzéseket, különösen lenne néhány megjegyzésem az átláthatóság tekintetében azt hiszem, hogy ezek a tárgyalások példaértékűek voltak az átláthatóság tekintetében, mivel valamennyi megvitatott dokumentumot és a módosításokat, amelyeket a különböző tagállamok tettek, ezek a dokumentumok mind a szakbizottság rendelkezésére álltak, valamint a tagállamoknak is elküldtük ezeket. Ezért valamennyi parlamenti képviselő is megnézhette ezeket, de nem csak a végeredményeket láthatták, ugye a tárgyalások végeredménye még messze van, de a különböző szakaszokat is pontosan nyomon követhették a folyamatban. Vagyis ez lenne az első hozzászólásom a transzparencia tekintetében, és Reding asszony is ilyen értelemben nagyra értékelte a TISA megbeszéléseket. A második megjegyzésem a közszolgáltatásokra vonatkozik. Tudjuk azt, hogy a közlekedésben nagyon fontos a közszektor, de azt gondolom, hogy nincs olyan fajta kockázat, hogy csökkentjük az ide vonatkozó normákat, gyengítjük a szociális szabályokat, Mm, a bizonyos irányba haladnak ezek a tárgyalási folyamatok, és más tárgyalási folyamatokhoz hasonlóan a tiszában ban nekünk is le, itt lehetőségünk nyílik arra, hogy fenntartással éljünk bizonyos területeken, ezért hagyományosan a közszolgáltatások területére volt és van egy fenntartásunk, ide tartozik a, a tömegközlekedés is, ezt szerettem volna elmondani, az aggodalmakat adresszálandó. Most pedig megadom a szót Wim van de Kampnak ismét az előadónak. Köszönöm szépen, elnök úr! Minden árnyék előadónak köszönöm a megjegyzéseket, de egy kicsit aggasztónak is találtam néhány felszólást. Az Alda kollégával egyértelműen egyetértek a tekintetben, hogy valóban óvatosaknak kell lennünk, nem szabad túlterhelni ezt a jelentést mindenféle általános kereskedelmi politikai TTIP-re vonatkozó megjegyzésekkel, vagy egyéb problémákkal. És a GUE kollégákat is értem, de hogyha ezt mind belevesszük, amit önök elmondtak, akkor ez már nem a, kereske, a, a közlekedési szakbizottság jelentése lesz már, és ez az a dilemma, amivel szembesülök jelen pillanatban. Az európai közlekedési szektor minden bizonyal hasznosíthatja ezt a szerződést, mind a légi, mind a tengeri közlekedés területén, Azonban realisztikusnak kell lennünk, és azt gondolom, hogy, mint említettem, nem szabad túlterhelni ezt a szöveget általános kereskedelmi témákkal, amelyek esetleg szintén relevánsak lehetnek a tágabb kontextusban. Még egy dolgot szeretnék elmondani. November 24-én kedden fél tízkor lesz egy árnyék előadói ülésünk, és remélem, hogy addig valamennyi módosítót megkapok önöktől. Az INTA szakbizottság ugyanis már december 10-én szavazni fog erről a jelentésről, ezért előre kell lépnünk gyorsan, de a titkárság segítségével gondoskodni fogok arról, hogy december 3-án legyen erről szavazás a közlekedési szakbizottságban. Köszönöm a bizottságnak is ezt a felszólalás, különösen az átláthatóság tekintetében. Ezen még dolgoznunk kell, ez egyértelmű, de de nem tudunk előrelépni, hogyha ilyen sok az eszkimó és kevés a fóka. Köszönöm szépen, mondja az elnök, még egy megjegyzésem lenne. Szakbizottságként természetesen jogunk van arra, hogy mindenhez beadjunk módosítót, és mindent így lezárjunk, de aztán a ttip kapcsolatban már voltak a szavazással kapcsolatban bizonyos tapasztalataink, ugyanis ahol valami nem, nem tetszett bárkinek, az egészet a végén elutasították a többiek, és ilyen formában nem lesz állásfoglalásunk, mivel nem tudjuk kidomborítani a különleges jellemzőket, mint ahogy a TTIP-nél sem. Úgyhogy ez előfordulhat megint. Nagyon fontos tehát hogy meglegyen az állásfoglalásunk, hogy érdemben részt tudjunk venni a továbbiakban. A határidő november 12-e déli 12 óra a módosítóknak. Most pedig rátérünk a következő. Tudom, hogy nagyon szoros ez a határidő, de sajnos nem tudok mit tenni. A digitális belső piaci rendelet hez felé vezető út, a digitális egységes piac intézkedése meg megvalósítása felé, ezt a címet viseli Maria Különen jelentése. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, nagy öröm volt számomra a digitális egységes piacról szóló jelentés elkészítése során együttműködnöm önökkel. Különböző módosítók készültek, és ezekből mind kiderül, hogy a közlekedési szakbizottságnak nagyon egységes nézetei vannak abban a tekintetben, hogy milyen lehetőségeket nyújt a digitalizálódás, illetve milyen kockázatok és veszélyek merülnek fel ezzel kapcsolatban a közlekedés és az idegenforgalmi ágazat számára. Szeretném megköszönni minden képviselőcsoportnak a konstruktív együttműködést, a kompromisszumos javaslatok elkészítése során. Ezekről holnap fogunk szavazni. Szeretnék néhány pontot megemlíteni. Itt és most először is a szakbizottság szerette volna felhívni a figyelmet a kompromisszumokban arra tényre, hogy a digitalizáció megváltoztatta az életünket, a munkát, éppen ezért meg kell erősíteni a képzést, annak érdekében, hogy napra készebb ismeretekkel és képességekkel rendelkezzenek az emberek, és ezek így jobban megfeleljenek a digitális korszak követelményeinek. Az is egyértelmű, hogy az ügyfelek igényeit jobban szeretnénk figyelembe venni, és nem biztos, hogy a jelenlegi közlekedési rendszer ezt megteszi, ha nem használjuk ki a lehetőség, a rendelkezésünkre álló digitális esélyeket. Például amikor az utazási láncokról beszélünk, vagy arról, hogy az ember hogyan tudja befolyásolni a saját mobilitását. A szükséges első lépések a fogyasztó szempontjából először is egy multimodális határon átnyúló jegyfoglalási és kezelési rendszert kell kidolgoznunk, és elég furcsa, hogy 2015-ben 2015-öt írunk, és könnyebb egy alagutat megépíteni a hegyekben, mint egy olyan jegyet foglalni, amely a különböző közlekedési módokat kapcsolja össze. A digitalizálódás magával hozott különböző kihívásokat is, amelyek például az adatvédelemmel kapcsolatosak, jobban meg kell értenünk azt is, hogy az infrastruktúra már nem kizárólag a közlekedési infrastruktúrát jelenti, hanem ez vonatkozik arra is, hogy a digitális szolgáltatások népszerűbbé válásával megfelelő és robusztusabb rendszereket kell kiépítenünk. A különböző mondatok, a különböző ajánlások, javaslatok természetesen nem mind kerültek be a kompromisszumokba, ez nyilván érthető, hiszen erre nem volt egész egyszerűen lehetőség, de megpróbáltunk egy egyértelmű, kompakt csomagot kidolgozni kompromisszumos javaslatok formájában, amelyet majd úgy terjeszthetünk elő, hogy ez a közös jelentés része legyen, és ebbe beletartoznak majd természetesen azon közlekedési kérdések, amelyek a digitális menetrend szempontjából mérvadóak. Köszönöm szépen, most Térdemeklunk következik. Köszönöm, elnök úr! Én is szeretnék köszönetet mondani, és szeretném megköszönni az előadó munkáját. Fontos, hogy gyorsan haladjunk, most már egy olyan dokumentum van a kezünkben, amely a konkrétabb menetrendet is tartalmazza, jobban felvázolja azt, hogy mit szeretnénk, és ez majd az ITRA és az IMCO számára is tartalmazza azt, hogy mi számunkra fontos. Az előadó elmondta, hogy komoly lehetőségek rejlenek ebben a csomagban, lehet javítani így a versenyképességen, a logisztikán, az elektronikus határok, témájában is komoly előrelépésekre van még szükség. Jelenleg ugye a határokon még mindig komoly papírmunkát kell elvégezni. Az elektronikus rendszerek életbe léptetésével, a digitális struktúrák felhasználásával ezt javítani kell, és a kereskedelmi környezetet így javíthatjuk a vállalkozások számára. Szóval ott van az idegenforgalom, a kereskedelem, a digitalizáció nagyon fontos ezeken a területeken is. Az előadó kifejtette azt is, hogy képeznünk kell azokat, akik ebben a munkakörben dolgoznak majd. Ahogyan az előadó elmondta, kidolgoztunk egy olyan álláspontot, amely hatékony nyelvezetet próbál felmutatni, és tényleg a lényegi pontokra eh, kíván összpontosítani a közlekedési szakbizottság szempontjából, úgyhogy meglátjuk majd, hogy holnap mire jutunk ezzel. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm az előadónak ezt a munkát, különösen ezt az óvatos megközelítést és a körültekintést, amivel a munkáját végezte mint koordinátor, fiktív koordinátor szeretném kihangsúlyozni, hogy valamennyi kompromisszumos javaslatot támogatok, minden aspektust figyelembe vett a digitalizáció területén ez az anyag a közlekedés kapcsán, és támogatjuk az intelligens rendszerek létrehozását is. Az is nagyon tetszett nekünk, hogy ez a, az állásfoglalás a digitális rendszer hozzáférhetőségével is foglalkozott az idősebb személyek esetében, hiszen őket sem lehet kizárni a digitalizáció folyamatából, hiszen őnekik elképzelhető, hogy a digitalizáció akadályt jelent támogatom azonbeli véleményét is az előadónak, mi szerint szükség van arra, hogy a képzés és az oktatás biztosítsuk a munkavállalók körében, hogy meg tudjanak felelni a digitalizáció kihívásainak az ezen a területen dolgozók. A turizmus és a közlekedés területén az a kívánalmunk, hogy ne legyenek határok a hozzáférhetőség területén, ezeket a szolgáltatásokat mindenhol el kell érni. Azt gondolom, hogy ezt meg lehet szavazni, egyértelműen támogatni lehet ezt a véleményt. Gratulálok az előadónak, és sok sikert kívánok neki. Remélem, hogy ezeket az aspektusokat bevesszük a bizottság jelentésébe. Köszönöm szépen. Néha a fordítás hosszabb, mint az eredeti beszéd. Most Dalton képviselő következik. Köszönöm, elnök úr a belső piaci szakbizottságban is foglalkozom ezzel a témával. A digitális forradalom minden ágazatot megváltoztat, belétve a közlekedést is. A közlekedést úgy fogja megváltoztatni, mint ahogy korábban ezt eh, az ipari forradalom tette. Ugye mm, a digitális eh, gazdaság is eh, hasonló változásokat fog véghez vinni. Bizonyos szempontból a kompromisszumok szerintünk jó irányba haladtak, ezeket támogatjuk is. Én például az átfogó platformokról, a kollaboratív gazdaságról és a multimodális jegyértékesítésről készítettem módosító indítványokat. El kell ismernünk, hogy a kollaboratív gazdaság komoly esélyekkel, komoly esélyeket jelent, ki kell használnunk a kapacitást minden tagállamban, és azt hiszem, hogy erre törekednünk kell a tagállamokban, ezt el kell ismernünk. Általánosságban véve a különböző aspektusokat támogatjuk, de azért óvatosságra intenék, ugyanis ezen javaslatban bizonyos felhívások egy kicsit túlságosan előtérbe helyezik a szubszidiaritás, például a munkakörülmények, a fogyasztóvédelem vagy az adózás terén. Ezek nemzeti hatáskörbe tartoznak, még a belső piaci témákból szempontjából is elismerjük, hogy ezek nemzeti hatáskörbe tartoznak, úgyhogy nagyon fontos lenne éppen ezért ezeket nem érintenünk. Köszönöm szépen. Hmm. Pavel Telicka a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Azt kell mondjam, hogy tudom, mindig elismerjük udvariasságból az előadó munkáját, nagyon szívesen megteszem most ezt, hiszen tényleg zökenőmentes volt az együttműködés, kitűnő volt az együttműködés, és az ALDE módosítóinak túlnyomó részét átvette az előadó. Véleményem szerint ez egy nagyon jól kidolgozott jelentés, a kompromisszumok szerintem egy koherens egészet alkotnak a közlekedés és az, és az idegenforgalom szempontjából is. Kiegyensúlyozott, átfogó megközelítést követünk ebben a témában. A beruházások, az infrastruktúra, a munkavállalók képzése és az utasok jogai szempontjából is. Mindez, ami a digitalizációról elhangzott, ez a közlekedési ágazat és más ágazatok számára is kulcsfontosságú az elkövetkezendő években. Remélem, hogy hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a 21. század közlekedése valóra váljon, Számos kollega ugye kitért már a fontos követelményekről, úgyhogy ezeket nem fogom megismételni. A közlekedési ágazat és az idegenforgalmi ágazat digitalizációja új magatartási formákat fog terjeszteni, és új fogyasztói gyakorlatokat. Éppen ezért ki kell igazítanunk a lépéseket, hogy rendelkezésre bocsássuk a megfelelő infrastruktúrát. A jogszabályalkotás, és ezt hangsúlyozom, nem szabad, hogy egy alapos hatásértékelés nélkül valósuljon meg. Éppen ezért ebben a szempontból nagyon jó volt az együttműködésünk az előadóval, ezt szerettem volna hangsúlyozni. Amit szintén nagyra értékelek, az az, hogy más bizottságoktól eltérően az EFSZ-ről is vehatóan írunk. A digitalizáció szempontjából a rendelkező forrásokat nagyon jól fel tudjuk itt használni. És a vég, az utolsó megjegyzésem az, hogy sajnálatos lenne, hogyha a digitalizáció, a digitális gazdaság és a közlekedés kölcsönhatását nem ismernénk el, és ha nem használnánk ki a lehetőségeket, ugyanúgy, mint a Juri vagy az Econ. Ennek ellenére azt hiszem, hogy a vélemény tükrözni fogja a lényegi meglátásainkat. De csak egy mellékes megjegyzés, mert némileg abszurdnak tartom, hogy egy kicsit más eljárások vonatkoznak ránk, és más szinten. De még egyszer, elismerésem az előadó munkája előtt, és az ALDE nagyon szívesen meg fogja szavazni majd a kompromisszumos indítványokat, és azon módosítások, amelyekről külön szavazunk, ezek ugye a közlekedése és az idegenforgalomra vonatkoznak. Köszönöm, Karima Deli. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak gratulálni lehet az előadónak. A vélemény szerzőjének. Hiszen nagyon intelligensen, és a kollégák véleményére figyelve alakítottak ki a kompromisszumokat. Azt mondhatom, hogy igazi öröm volt minnyájunk számára vele együtt dolgozni. Ezt a véleményt alapvető jelentőségűnek tartom miért. Azért, mert ez a vélemény azt mutatja, azt hangsúlyozza, hogy a digitalizáció nem csak a mobilitásunkat változtatja meg, hanem új gazdasági modellek létrejöttéhez is hozzájárul. Erről kell beszélnünk. Ezt ki kell hangsúlyoznunk, hiszen a technika és a technológia a városi közlekedésben és a mobilitásban nagyon fontos, ezt joggal mondhatjuk, de azért is fontos, mert viselkedés módok is változóban vannak a technológia következtében új ágazatok jönnek létre, egyre több innovációval járva. Ide tartoznak például a autók vagy közösségi közlekedési eszközök közös használata. 46-os módosító indítványomra utalok, és kérem, hogy ezt támogassák. A digitalizáció során ugyanis létrejött az Uber cég. Az Uber pedig egy forradalmi jelenség, amelyet a sharing economy öm, hozott létre, amely a sharing economy egy ékes példája, de veszélyes volna, hogyha az Ubert csak digitális szolgáltatónak tartanánk, E, ezt várják el tőlünk, de az Uber egy olyan cég, amelynek komoly kihatása van a városi mobilitásra egy sor tagállamban. Innovatív szolgáltatásokat kínál, de ugyanakkor ebben nehézségek is rejlenek. Például ami a biztonságot, vagy a szociális védelem kérdéseit illeti, vagy mm, a biztosítási kérdések tekintetében sincsen kellőképpen szabályozva az Uber ezért nagyon fontosnak tartom a saját magam által elkészített módosítót, hiszen az általunk elkészített dokumentum nagyban befolyásolja majd azt a választ, amelyet az Európai Unió ad. Egy keretet kell találni. nem mondhatjuk azt, hogy egyszerűen ellenezzük az Ubert vagy az Uberhez hasonló szolgáltatásokat, nem. Megfelelő szabályozásokra van szükség úgy ugyanakkor, hogy ne folytsuk el a versenyt és az innovációt. Amennyiben a feltételeket betartja egy ilyen cég, fontos, hogy működjön. Úgy gondolom, hogy a jelentés, a véleménytervezet nagyon jó, és a zöldek együttműködnek majd. Köszönöm. Lundgren úr a jutó asszony helyett parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy az előadó kitűnő munkát végzett. De az Uber kapcsán nekünk is vannak fenntartásaink, és egyetérek Madeli asszonyjal. Voltak éppen ez egy fekete taxiszolgáltatás. Semmilyen módon nem függ ez össze a digitális szolgáltatásokkal, nem egy digitális szolgáltatás ez. Éppen ahogyan az előttem szóló mondta, voltak éppen laikusok kínálják itt fel a taxiszolgáltatásokat, semmilyen ellenőrzést, nem gyakorolnak a hatóságok, sem a tekintetben, hogy az autók megfelelő műszaki állapotban vannak-e, sem a tekintetben, hogy adót fizetnek-e vagy sem. Bizony, ez pedig egykönnye veszélyezteti a már meglévő komoly szolgáltatás nyújtó taxitársaságokat. Köszönöm, Ajútó, Mari Krisztina Ajútó. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök úr, az egységes piac a digitális területen az új bizottság második prioritása. És úgy gondolom, hogy ez kézzelfekhető, ez fogható az első bekezdésben is már. Én azonban más véleményem vagyok. Az Európai Unió igyekszik minden határokat, a, hat, a kereskedelem határában álló akadályokat lebontani, de csupán azért, hogy a tagállamok befolyását csökkentse, és magához ragadja a befolyást. Biztosítanunk kell, hogy az állampolgárok szabadon választhassanak eh, egy olyan társadalom között, amely minden szegletében digitalizált, vagy egy olyan társadalom között, eh, amelyben a adatok, a személyes adatok megfelelő védelmet élveznek. A versenyképesség és a növekedés persze fontos. Persze a digitális világban ö, nem szabad lemaradnunk, de ugyanakkor meg kell akadályozni, hogy a digitális ö, fellépéssel a Google vagy a Facebook ö, feltérképezze a viselkedésünket, az életmódunkat, a gondolatainkat, eh, kvázi feltérképezze, hogy kit vagy, kik vagyunk és kik nem. Összességében tehát eh, fontos, hogy itt úgy lépjünk fel, hogy megakadályozzuk az adatokkal való visszaélést. Például gondolok a Microsoft által a Windows 10-be beépített eszközökre is és azt gondolom, hogy itt vajó, valóban valamennyi felhasználói adat benne van ebben a rendszerben. Ez egy alapvető fontosságú kérdés, ami a szabadság és a magánélet védelméhez való jog, ennek is helye van a mi szakbizottságunkban. Szeretném, hogy ez világos legyen, és minden félreértést szeretnék tisztázni. Egyáltalán nem vagyok a digitalizáció ellensége, de mélységesen meg vagyok győződve arról, hogy a számos előny mellett ö, a, és a flow management jobb kezelése mellett ö, számos probléma is jelentkezik, erről is meg vagyok győződve. Ez semmilyen varázsszert nem jelent például a munkanélküliségen, vagy egyéb problémák megoldására, és önök is említették, az Ubert. Az Uber egyszerűen a rossz politikának a következménye, egy olyan politikának a következménye, amit önök folyamatosan támogatnak, ennek a liberaliz- liberalizációnak a következménye, ezért fontos, hogy minden társadalomban megtaláljuk a megfelelő helyet a digitalizáció számára tagállami szinten, Fontos az, hogy az egyén szabadsága és a magánélet védelméhez való jog is hangsúlyt kapjon ebben. Köszönöm, Izabel de Monte, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. Én is köszönöm az előadónak a szöveget, amelyet elkészített, és ezt javarészt osztani tudom az itt foglaltakat, hiszen be is vonta az árnyék jelentéstevőket a kompromisszumok kialakításában. Fontos, hogy lebontsuk az egységes piac útjában álló akadályokat, kiterjesszük a digitalizációt. De mondjuk a közösségi eh, szolgáltatások, eh, a Facebook vagy más eh, um, ingyenes szolgáltatást nyújtanak, de ugyanakkor meg kell akadályozni, hogy azt gondoljuk, hogy ezek nem, gazd, nem tekinthető gazdasági tevékenységnek. Mindenképpen szabályozás alá tartoznak, hiszen a fogyasztók adataival gazdálkodnak, úgymond. Ami pedig eh, a digitális kor elvárásait illeti, illetve azt illeti, hogy hogyan igazítsuk ezen elvárásokhoz, kihívásokhoz a szabályokat. Nos, látni kell, hogy az idegenforgalom a turizmus területén jelentős lépéseket kell tenni. Például a turizmus jövőjéről szóló dokumentumra gondolok, amely szól a digitalizáció és a sharing ekonomi megosztáson alapú gazdaság szempontjairól is. Ugyanis a megosztáson alapuló gazdaság gyakran komoly előnyökkel jár, például a turizmus területén is. Nem szabad ezt akadályoznunk, hanem sokkal inkább segítenünk kell azt, hogy a jó ötletekből valóság válhasson, és meg kell akadályozni, hogy a szabályozásokkal túlterheljük, megfolytsuk a gazdasági tevékenységet. Új szolgáltatások jönnek létre, és bizony ezek a gazdaság fellendüléséhez járulnak hozzá, ezért támogatásunkra érdemesek. Köszönöm szépen, most pedig a bizottság nevében Bosszier úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy a mai vitam ékes példáját adja annak, hogy a digitális egységes piac mennyire meghatározza a gazdaság sok ágazatának működését. Ennek fényében üdvözöljük az itt elhangzott vitát, üdvözöljük, hogy ez egy ilyen mélyreható vita volt. Összességében üdvözöljük a bizottság részéről a parlament vitáját és a kialakuló félben lévő véleményt. Ám látni kell, hogy a digitalizáció sokrétű hatással járhat, és ezért meg lehet, hogy az önök véleményében különböző specifikus kérdésekről is szólni fognak, ezért megadnám a DG Move-ban dolgozó kollégámnak a szót. Igen, Claire Depré a szó DG Move-tól. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak néhány szót szeretnék mondani a DG Move, ami főigazgatóságunk részéről. Üdvözöljük ezt a véleményt. A közlekedési ágazat digitalizáció nem öncél, hanem magasabb szintű célokat kell, hogy szolgáljon, például, hogy hatékonyabbak legyenek a közlekedési rendszerek, érvényesüljön a multimodalitás, leképezzük az számítástechnikai rendszerekben rejlő lehetőségeket, és megfeleljünk a megváltozott elvárásoknak, és az speciális igényekkel rendelkező emberek, például korlátozott mobilitással rendelkező emberek, hogy az idősek igényeit is megválaszoljuk. A bizottság támogatja az új üzleti modelleket, feltéve persze ugye biztonságra, a adófizetésre, vagy az egyéb szociális feltételekre vonatkozó nemzetállami vagy uniós elvárásoknak megfelelnek. Néhány szót a ticketingről, a jegykiadás rendszeréről. Egy-két módosító szól ezen felül az utasok jogáról is. Említettem már többször ezt, de megismétlem. Először is dolgozzuk ki a megfelelő multimodális információt, azért, hogy megteremtsük a közös jegykiadás rendszerének alapjait. A fogyasztók, az utasok védelmének első lépés az információ. Ami a finanszírozást illeti, említették az FC-t, valóban az FC forrásait az közlekedés digitalizációjához is fel lehet használni. A Connecting Europe facilitás vagy eszköz második közbeszerzése előtt állunk, és ezekkel a projektekkel is támogatni lehet ezt a, ezt a körű digitalizáció projektet. Köszönöm szépen, most megadom az előadónak zárszó jogán a szót. Kiitoksia puheenjohtaja. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm mindenkinek ezeket a nagyon magas színvonalú hozzászólásokat, kommentárokat. Én azt szeretném kihangsúlyozni jelen pillanatban, hogy pontként az új típusú szolgáltatások létrehozásánál és az új típusú vállalkozások létrehozása kapcsán nem mondhatjuk azt, hogy ez egy rossz dolog Európában, de nagyon fontos, hogy betartsa mindenki az alapvető szabályokat, vagyis a már meglévő szolgáltatók és a piac újoncainak is ugyanazokat a lehetőségeket és esélyeket kell biztosítani. Nekünk kötelességünk ezt jogalkotóként, azt kell figyelembe vennünk tehát, hogy mindenkinek ugyanazok a feltételek állnak a rendelkezésére, az adócsalást, a szociális dömpinget kell elkerülni, megnehezíteni, a megfelelő színvonalú szolgáltatásokat és a megfelelő közlekedési hálózatokat kell biztosítanunk a lakosságnak. Köszönöm mindenkinek, folytatjuk a munkát, és holnap a szavazáskor megnézzük, hogy mi lesz az egésznek az eredmények. Köszönöm szépen. Nagyon hosszasan nem dolgozhatunk ezen, hiszen holnap 9-kor van a szavazás, mondja az elnök. Ja, wir wollten eigentlich Tulajdonképpen az ötös napi rendi pont következne a bizottság prezentációja, a DG Move előadása az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz következő munkaprogramjáról, a második ajánlatról, és Nibor volt 16 órakor elvileg a programban, azonban még nem érkezett meg. Van erre egy magyarázat a bizottság részéről vajon? A bizottság nem figyel. Persze ez jobb, mint hogyha itt bármit is kellene mondani. Hát éppen ideje. Ja, das äh, Ich begrüße sehr herzlich für die Köszöntjük Nilin úr urat a szakbizottság nevében 11 percet késett, ezt elfogadhatónak tartjuk még, de amit nem tartunk elfogadhatónak, és kérem figyeljen, ugye a CEF gyakorlati alkalmazási aktusáról már október 30-án döntöttünk, utána volt egy sajtóközleménye önnek, november 5-én ezzel kapcsolatban, és múlt pénteken ő tájékoztatta csak a parlamentet erről a 68 oldalról. Ezt nem fogadjuk el, minket hamarabb kell tájékoztatni, mint a sajtót, de legalábbis egy időben. És az, hogy pénteken kaptuk meg ezt a 68 oldalt, és ezt elvileg meg kellene beszélnünk, nos, ez egyszerűen elfogadhatatlan. És talán még emlékszik a trialógusokra, ahol a tanács egy 70 oldalas dokumentumot adott át előző este nekünk, amit elvileg másnak meg kellett volna beszélnünk, és ezt egyszerűen elutasítottuk, elutasítottuk ezt a tárgyalást. Azóta a tanács észhez tért, és legalább egy héttel korábban átnyújtják ezt a dokumentumot nekünk. Ma kivételt teszünk önnel, de kérem, emlékezzen arra, hogyha a sajtónak beszél valamiről, akkor legalább egyúttal a parlamentet is tájékoztatnia kell. És ez utána a bevezető után most öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Látom, hogy nagyon sokan aktívan egyetértenek az ön szavaival, úgyhogy először is engedjem meg, hogy elnézést kérjek ezért, és a jövőben kérem, fogadja el ígéretemet, hogy óvatosabbak leszünk, és ön, önöket fogjuk tájékoztatni, mielőtt a sajtónak bármit is mondanánk. Nos, természetesen az információk minősége ezt előre bocsátva is mégiscsak elsődleges, és mi nagyon szűk szavak voltunk a sajtóközleményünkben ahhoz képest, amit önökkel beszéltünk meg, itt sokkal bővebben értekeztünk önökkel a témában, a szakbizottságban, és bilaterálisan is sokkal jobban ö, mélységeiben tárgyaltuk ezt. A bizottság előkészített egy dokumentumot, ezt itt is hagyjuk önöknek, mivel azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos anyag, ezt önök megtarthatják referenciaként, és fontos lesz ez az anyag a tekintetben is, hogy ö, további kérdésekkel lehet hozzánk fordulni majd ennek a dokumentumnak az alapján. Vagyis ö, csak néhány fontos aspektusra szorítkoznék a második ö, ajánlás ö, tekintetében a Connecting Europe facilitás területén. Remélhetőleg ma ezzel kapcsolatban már folytathatunk eszmecserét, de természetesen technikai ülések és, technik- és tematikai ülések is elképzelhetőek a részünkről is, hogyha önöknek erre igénye van. Ez egy második ajánlat. Önök is tudják, hogy az első ajánlati felhívás nagyon sikeres volt. Az első felhívásnál formálisan 276 projektet fogadtunk el, 30,1 milliárd társfinanszírozási összeg keretében. Ez nagyon nagy siker, és nagyon nagy szükség is volt arra, erre, hiszen fontos, hogy Európa közhatóságai támogassuk a közlekedés területén az infrastruktúrális beruházásoknál, és a lehető legjobban felhasználjuk ezt az eszközt, ezt az új eszközt, és azt hiszem, hogy már lehetőségem nyílt arra is, hogy önöknek gratuláljak, nagyon bölcs döntéseket hoztak az új facilitás tekintetében, nem csak a pénzügyi összeg tekintetében, hanem a prioritások tekintetében is helyes döntések születtek, ugyanis rendkívül, már most látjuk, hogy nagyon magas színvonalú projektjeink vannak, a, a felhívásra a kereslet háromszorra több volt, mint amit elfogadtunk, és ennek következtében döntöttünk arról, hogy legyen még egy felhívás egy évvel később. Ez a második felhívás tulajdonképpen abban áll, hogy itt megpróbáljuk helyesen felhasználni, jól sáfárkodni azzal a, azokkal az eszközökkel, amelyek még megmaradtak, itt 7,6 milliárd euróról van szó, vagyis ez is egy nagyon komoly összeg, ez a maradék összeg. Két részből áll ez az összeg, 1,1 milliárd valamennyi tagállam rendelkezésére áll ebből az összegből, és 6,5 milliárd konkrétan, speciálisan a kohéziós borítékból származik. Az értékelési folyamatot, a kiértékelési folyamatot kidolgozzuk az ajánlat tekintetében. Hasonlóan le, le, hasonló lesz a folyamat, mint az első esetben. Három aspektusról beszélünk. Az egyik a prioritás, vagyis értékelnünk kell azt, hogy az adott projekt prioritás képeze vagy sem, és úgy tűnik, hogy jelenleg már minden egyes folyósó számára a munkatervet már elfogadtuk, a koordinátorok állították ezeket össze, és ezek szolgálnak majd támpontul a prioritások kidolgozásánál, egy projekt értékelésében. A második dolog, ez egy gyakori kritéri, kritérium, a projekt kiérettsége, és a harmadik tényező, amelyet már az előző felhívásban is beleépítettünk, de ebben a második felhívásban még hangsúlyosabb. A, ahhoz, hogy az egész folyamatot le tudjuk zárni, sokkal kritikusabbaknak kell lennünk a pontos összegek tekintetében, amelyeket kiutalunk, a pontos szükséges összegek tekintetében, nagyon kritikusaknak kell lennünk az egyes projektekben. Vagyis itt nem csak az új, CEF új finanszírozási eszközről van szó, ahol 140 milliós eurós felpántlikázásról van szó, de mivel ugye mi fizetünk, nagyon fontos, hogy azt is biztosítsuk, hogy az új FC facilitást is a lehető legjobban használják fel, és nagy örömmel közlöm önökkel ma az, hogy az Európai Befektetési Bankkal az együttműködésünk nagyon jó, nagyon sikeres. Stefánnak van egy irodája Luxemburgban, legalább hetente két napot Luxemburgban tölt, és nem sokára a valódi közlekedési és EFSI projektet ki fogjuk hirdetni, mivel manapság nagyon komoly tendencia van arra nézve, hogy sok projektet EFSI projektnek tituláljunk, de a következő hetek során lehetőségünk nyílik arra, hogy valódi, konkrét, lényeges EFSI közlekedési projektekről tájékoztassuk Önöket. Mik a paraméterek? Az most az általános boríték felpantlikázása az új intézkedésekkel szorosan összefügg, amelyeket önök a CEF rendeletben integráltak. Először az innováció és az új technológia, itt a kulcs szavak, itt az alternatív üzemanyagok kérdése nagyon fontos, aztán a városi dimenzió, mit tehetünk annak érdekében, hogy jobban összekössük egymással a városokat, aztán az autópályák, nagyon fontos az általános közlekedés kezelési rendszerek minden egyes közlekedési eszköz esetében, és itt a hagyományos ITS az út esetében a Cezár egyre fontosabb, vagy csak közút esetében, aztán a Cezár számos projektre került sor a Cezár keretében az első körben, kétszer 200 millió összeget sikerült biztosítanunk az IATMS-nél is, de ezt tovább szeretnénk fejleszteni. Az ügynökség a projektek középpontjában áll, amelyeket kiválasztottunk, és a vasúti információs rendszerek egy kicsit kisebb szerepben. A kohéziós borítékok esetében elmondható, hogy itt is meglepett minket az, hogy mennyire jó javaslatok érkeztek a a kohéziós tagországok részéről már az első körben, és nagyon optimisták vagyunk, pozitívan állunk a, ahhoz a lehetőséghez, hogy a boríték maradék összegét a második körben szintén nagyon hasznosan tudjuk majd felhasználni. Itt szintén olyan releváns projektekről van szó, amelyek az egyes mellékletben találhatóak. Emellett a felhívás mellett vannak további tevékenységek is, amelyek az új pénzügyi eszközhöz kapcsolódnak. Néhány perccel ezelőtt kitértem már erre. És nagyon fontos az is, hogy biztosítsuk azt, hogy a projekteket a lehető legnagyobb számban le is zárják ezekkel az új finanszírozási módszerekkel. A következő lépés az INEA információs napja lesz. Ez egyfajta kick-off lesz, vagyis így kezd, ma, kezdődik majd el november 30-án ez a második felhívási kör itt Brüsszelben, és természetesen nagy örömömre szolgálna, hogyha önöket láthatnám ott minél nagyobb számban. A felhívás február közepéig érvényes, 2016. február közepéig, az első felhíváshoz hasonlóan az a célunk, hogy biztosítsuk a projektek szelekciójának lezárását jövő év koranyárig, és remélhetőleg ezután ismét eljöhetünk önökhöz június elején, hogy június elején már le tudjuk, leírást tudjunk adni arról, hogy milyen típusú projektekről van szó a második körben, mielőtt az egyes tagállamokkal elkezdenénk a részletes tárgyalásokat a tenti napok alkalmával Rotterdamban kerül majd erre a rendezvény sorozatra sor, még pedig június 20-22-én, vagyis megragadom ismét csak a lehetőséget, hogy kifejezzem reményeimet a részünkről, hogy az előső körhöz hasonlóan a lehető legtöbb európai parlamenti képviselő részt fog venni a tenti napokon. Most a tenti napok erősen a vasút jegyében telnek majd, hiszen a teherszállítás, a vasúti teherszállítás fontos téma lesz, és egyéb témák is. Remélem, hogy sokan részt vesznek önök közül ezen a rendezvényen, és ezzel le is zárnám ezt a bevezetőmet. A prezentációt, mint említettem, nem mondom el, ezt itt fogom hagyni önöknek. Kérem a lehető legtöbb időt biztosítsák a maguk számára is, hogy ezt tanulmányozzák, és utána kérem a kérdéseket. Természetesen szeretnénk megköszönni, hogy ezt a prezentációt megkaptuk, pusztán az időpont mm, volt a bírálat tárgya, most pedig a két előadónak adom meg a szót, először Ines Ayala Sender. No? Die Berichterstatter haben immer als erste das. Az előadókat illeti meg a szó először mindig, ezt már évtizedek óta így tesszük, de ha nem, hát éppen le is mondhat az ember erről a jogáról, senkit nem fogunk kényszeríteni. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Azt hittem, hogy a koordinátorok kapnak először szót csak ezért jeleztem a titkárságnak, hogy engem is, az én nevemet is jegyezzék fel a felszólalók listájára. Nos, valóban mindig meglepetésként érez bennünket. Lehet, hogy három a magyar igazság talán majd harmadszorra sikerül. A tengeri régiók konferenciáján jártam, és ott az osztályvezetővel találkoztunk, de pont egy olyan pillanatban, amikor a prezentációkat hallgattuk. Hát jó lenne, hogyha a jövőben néhány nappal korábban megkapnánk ezt a prezentációt, ugyanúgy, mint ahogy a számvevőszék legalább 12 órával ezelőtt, 12 órával korábban elküldi a jelentését, hát legalább 10 vagy 12 órával hamarabb jó lenne, ha ezt megkapnánk, és ne úgy be az ajtón, hogy éppen akkor kapjuk ezt készhez, főleg mivel számos régiót ezen kívüli mértékben foglalkoztat ez a téma. Mindössze annyit szerettem volna megjegyezni, hogy természetesen a tagállamok reakciója nagyon fontos, ők voltak ugye azok, akik felvetették, hogy ezt a 10 milliót elkülönítsük. És örvendek annak is, hogy képesek voltunk arra, hogy a hálózatfinanszírozási eszköz egy részét a horizontális kérdésekre tudtuk elkülöníteni. Hiszen a végrehajtás során ugye hónapok teltek már el a kezdet óta. Bizonyos esetekben módosítók is születtek, hogy változtassunk ezen a folyamaton, de nagyon fontos az, hogy az európai, az úgynevezett európai kérdésekkel is előre haladjunk, ne csak a regionális kérdésekben. Ennek mentén szerettem volna megtudni, hogy Ugye a múltkor a régiók találkozóján volt egy kis nyugtalanság, ugyanis láthattuk, hogy a költségvetés végrehajtásának első része a, az Európai Unió úgynevezett központi részére helyezte a hangsúlyt. Ugye a bizottság említette, hogy ennek megvannak az okai, a különböző határokkal kapcsolatos problémák miatt. Fontos azonban, hogy a bizottság azt is figyelembe vegye, ahogyan ezt egyébként Gerált fel is vetette, a koordinátorok is említették, hogy ezen folyosókba érkező mellék utakat is figyelembe kell vennünk. Az ITS részt, és egy kicsit transzverzálisabb megközelítéssel ezt talán kompenzálni tudnánk. Ugyanis az a benyomás kezd kialakulni, hogy mindent Európa közepére koncentrálunk, és így némileg háttérbe szorul Európa perifériája. A költségvetésnek van egy jelentősebb része, amelyből talán orvosolhatjuk a perifériával kapcsolatos problémákat, ezeket így talán meg lehet oldani még a végrehajtás során, de úgy gondolom, hogy fontos lenne az, hogy az Európai Bizottság jobban magyarázza el azt, hogy a különböző folyosókkal ne minden a középpontba koncentrálódjon, mert ez felborítja a beruházások egyensúlyát is Európában. Ettől nem fogjuk tudni a programokat hamarabb elindítani, de a periférián komolyabb problémák jelentkeznek, ott ugyanis ezen szükséges forrásokat nehéz előteremteni tehát az új éves programban remélhetőleg valamilyen módon majd kompenzálják ezt a problémát. Köszönöm szépen. Most pedig Dominik Riké. Merci, Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a bizottságnak is ezeket az információkat. Most nem szeretnék kitérni arra, hogy ezt milyen későn kaptuk meg, és hogy a parlament később jött, mint a sajtó, jó, ezt most hagyjuk. Több megjegyzésem is lenne a feltett kérdésre, itt a szobanforgó témára. Itt ugye a két kritériumról hallottunk, egyrészt az európai értékről az adott projekt esetében, és a projekt érettsége valóban a hatékonyság szempontjából fontos, és érdekes azt megnézni, hogy a szellemiségben most az változott meg, hogy a horizontális aspektus előtérbe került, de amikor, amikor erről a facilitásról beszéltünk, akkor azt láttuk, hogy itt több szint is volt, ugye itt azt láttuk, hogy a hálózatok és az üzemanyagok, az egész horizontális szervezési kérdések nagyon fontosak, és egyre nagyobb hangsúlyt kapnak. Az első kérdésem a bizottság felé a a finanszírozási eszközökkel függ össze, amely ennek az egész folyamatnak az alapjául szolgálnak. Ugye a bizottsággal voltak különböző megbeszélések, de azt láttuk, hogy egy részét le akarták csípni ennek a, a büdzsének, és emlékszem arra, hogy a Collective Europe Facility nél erős volt az a kockázat, hogy átfedések történjenek más alapokkal, de mégiscsak itt egy olyan finanszírozási eszközről van szó, ami nagyon biztonságos, de ugyanarra a szellemiségről van szó mindegyik eszköznél, és azt hiszem, hogy a bizottság is erről beszél, de az a kérdésem, hogy, a, hogy mikor válik láthatóvá ez a, pénze, ez a finanszírozási eszköz a Juncker terv kontextusában, vagyis a szubvenció kérdése aggaszt engem, mikor, hogy fog kinézni ez a mechanizmus. A második kérdésem, még mindig az eszköz első részénél tartunk, vagyis a kohéziós alapot a kohéziós tagállamok ebben a formában is felhasználhatják, de a kérdés az az, hogy ez mennyiben okoz nehézséget a gyakorlatban. A ugye itt bizonyos arányokban kell kezelni ezeket, a, ezeket az alapokat. Hogyan fogják értékelni, hogy melyik projekt érdemes, melyik finanszírozásra? Mm, vagyis elképzelhető, hogyha ezt a közös karabó finanszírozzák, akkor ez nem mindig könnyű eldönteni. És a harmadik kérdésem, bizonyos tanulmányokat látunk az a kapcsolatban, hogy hátrányt szenvednek, illetve lassan haladnak előre az egyes tagállami finanszírozási folyamatok az egyes projektekben. Például Németország példáját említeném, a beruházások késlekednek, és a számok alapján azt látjuk, hogy nagyon komoly késlekedések is vannak, és ez már az egyes regionális versenyképességekre is kihatással van. A kérdésem az, hogy a bizottság úgy gondolja-e, hogy vannak bizonyos határidők, amelyeket rögzíteni kellene. Elképzelhető-e, hogy egy, egy kiegészítő finanszírozási intézkedésre is sor kerülhet az, a review során, vagyis hogy módosítsák ezt az egészet. Elgondolkoztak-e azon, hogy az ilyenfajta programoknak mi lesz, hogyan követik az utóéletét, és hogyan kompenzálják esetleg más eszközökből is, hiszen amit mindannyian látunk, az az, hogy ez az 50 milliárd gyakorlatilag egy év alatt eltűnt, teljes mértékben felhasználták, és az egyes gazdasági szereplők szintjén azt láttuk, hogy a költségek végül is gyakran három-négyszeresei voltak az eredeti terven szereplőknek, de hát ez valódi rémálom, vagyis itt ez egy, ezek olyan dosszék voltak, ahol amelyek nem, vála, nem válaszoltak a szükségletekre, hiszen a tanulmányokból is az derült ki, hogy itt van egy aránytalanság, és val, valójában a projektek minősége látta ennek kárát. A kérdés az az, hogy azt mondják, hogy sajnos ebben a keretben ennyi pénz van, és itt most a Junkeri tervre ezt nem szeretném összekeverni, de a kérdés az, hogy rugalmasak-e, vagy pedig 2020-ig megmarad ez a nagyon szigorú keret. Szerintem ez egy olyan kérdés, amelyet már az első évben fel kellett volna tenni, vagyis a kijelölési folyamat kapcsán is ezt láttuk, és a tanulmány is megmutatta, hogy vannak bizonyos beruházási hiányosságok, amelyeket kompenzálni kell. A bizottság mennyi fontosságot tulajdonít ennek a kérdésnek, hiszen hogyha ezt még további négy évig szűnyeg alá söprik ezt a kérdést, akkor ennek katasztrofális következményei lesznek. Köszönöm szépen. Markus Piper következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a bizottságnak is ezt a véleményem szerint nagyon meggyőző prezentációt. Ami a tagállamokból a visszajelzéseket illeti az első kiírásokról, azt hiszem, hogy ezek rendkívül pozitívak voltak. Riké kollega említette, hogy hogyan tovább a CEFEL. Ha lehet, akkor jobb volna, hogyha legközelebb a tanácsban nagyobb lenne az egyetértés arról, hogy nagyon jó az, amit itt az Európai Parlament, az Európai Unió támogat és ebben a témában nem pusztán a közlekedési ágazatra, mint olyanra kell gondolni, hanem a tagállamok egy megfelelő eljárást találtak a regionális bizottsággal. Nagy nehézségek árán múltkor megállapodtunk a kohéziós forrásokról, és most itt van egy eljárás, amelynek keretében 10 milliót különítettünk el a kohéziós országok számára, és most 6,5 milliárd az összeg, és ehhez kapcsolódik a kérdésem is. Hogyan értékeli a bizottság a siker kilátásait? Mennyire számít sikerre a kohéziós országokban? Vajon vannak-e kellő minőségű projektek? És így a közlekedési infrastruktúránban valóra tudjuk-e váltani ezt a finanszírozást, vagy kell-e különböző lehetőségeket keresni, legkésőbb a második pályázati kiírásig, hogy akkor esetleg a közlekedéshez kapcsolódó ágazatokban, de mégis a kohéziós országokban vessük be. Tehát nem szabad, hogy eltűnjenek ezek a források. A regionális bizottságban annak idején úgy egyeztettük, hogy biztosítékot szeretnénk kapni arra vonatkozóan, hogy a kohéziós országokban maradjanak a források, és szeretnék kitartani emellett a közlekedési bizottságban is de ez azt is kell, hogy jelentse a következő időszakra nézve, Riké úr is ezt említette, hogy gyakorlatilag már ma meg kell fontolnunk azt, hogy hogyan tovább a CEF-fel, az FC-vel összefüggésben. Én bizakodó vagyok a tekintetben, hogy a tagállamok felismerik azt, hogy a közlekedési infrastruktúrák terén az Európai Uniónak többet kell tennie, és többre képes. Éppen ezért arra kérném a bizottságot méghozzá sürgősen, hogy dolgozza ezt ki, és ahogyan ezt eddig is tették, kérjék a tagállamok támogatását, lépjenek fel nagykövetként a CEF érdekében a tagállamokban, és végezetül, ami az EFSZ-vel való kapcsolatot illeti. Az a benyomásom, hogy egy kicsit mellé beszélt, mert Igazából azért az összefüggés annyira nem egyértelmű. Az FC-ben egyre inkább látható, hogy a közút terén vannak kitűnő projektek, ugyanakkor ha sikerül egy különböző közlekedési módokon átnyúló finanszírozást életbe léptetni, amelyek esetében talán annyira a magánérdek nem annyira, nem olyan kiemelkedő, összekapcsolhatjuk tehát a közutat a vasúti közlekedéssel, és így bevonjuk a magánszektort. Ezáltal talán nagyobb elfogadtatást találnak ezek a projektek a magánszektorban is. A Brenner alagutat például részben az EFSZ-n keresztül finanszírozzuk, méghozzá úgy, hogy a közúti út használati díjakon keresztül finanszírozzák a vasúti közlekedést. És ez a magánbefektetők számára is egy érdekes megoldás lehet. Az ember megkapja a pénzt a magánberuházásokon keresztül, akkor, hogyha a másik közlekedési mód finanszírozásában is részt vesz. Riké úr nevet, de talán hogyha így egy kicsit kiegyenlítjük a kockázatokat, jobban megnyerhetjük a magánberuházásokat azon projektek számára is, ahol a haszon talán nem annyira kecsegtető. Kérem, hogy vegyék figyelembe ezeket a lehetőségeket is. Röviden né, az, amit a többiek elmondtak, az számomra is fontos. Dominik Ríke is hangsúlyozta, de hát Unidi úr a bizottságtól tudja, hogy számunkra fontos, hogy legközelebb a CEF-et is teljes mértékben ki tudjuk használni, ez eh, szívügyünk. Markus Piper említette az FC forrásokat és eh, az ezeken keresztül finanszírozható közúti projekteket, ezt támogatjuk, de ugyanakkor a belvízi közlekedést és a vasúti közlekedést is szeretnénk előmozdítani, éppen ezért a megközelítése érdekes. A kohéziós országok kapcsolatban van is eh, nagyon helytálló, amit mondott kérdés, hogy vannak egyéb lehetőségek, hogyan tudjuk a forrásokat jobban bevetni, de van egy másik kérdésem is. Az első esetben, az első összegnél van, aki nem részesült támogatásban, akkor ő most a második részben a lista elejére kerülhet? Olyanok, akik az első törlesztésből nem részesültek, például az intermodális közlekedésnél. Hát ezt a kapcsolt rendszert vonatkozó javaslatot jónak tartom. A határokon átnyúló fejezetben előbb a nagy projektek voltak, aztán jöttek a kis projektek. Ám az elmúlt 20-30 év azt mutatta, hogy lemaradtak a kis projektek, lemorzsolódtak. Lyon, Torino 12-14 milliárddal többe kerül, ez nem okoz problémát, de egy-két millió egy kis projektben, ha hiányzik, megakadályoz a projekt megvalósulását. Hogyha tehát árukapcsolásban adjuk oda a finanszírozást, mi szerint, hogy a nagy projekt csak akkor kapja meg a finanszírozást, hogyha a kis projektek is megvalósulnak, ez egy jó ötlet. Nemrégiben Horvátországban jártam, és megtudtam, hogy a Drávasz, Drávára három vízi erőművet rendelt a horvát, horvát kormány. A Dráva Európa Amazonásza egy szabadon ö, bolyongó ö, folyó, és ezt nem szabad itt most ö, erőművekkel átorzítani. Az első nekifutásban nem is kaptak pénzt, örültem is ennek elképzelhetik. Azonban a kérdés az, hogy a kormány még egyszer benyújthatja-e a kérvényét, módosítva esetleg az ökológiai törvényeket, és a konkrét kérdésem, kérvényezte is -e ezt a horvát kormány is, ha igen, a bizottság ugyanígy elutasítja majd a kérvényt. Önége szó parancsolja. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, még egyszer, hogy csak ma tudtunk jönni, korábban próbáltunk jönni, de erre nem volt lehetőségünk. De a jövőben figyelmesebbek leszünk. A kohéziós borítékról. Azt hiszem, hogy sokan gondolkoztak azon, hogy a cef hogyan jelenik meg a kohéziós boríték pénzei, és um, az első kör azt mutatta, hogy működik ez a rendszer. Nem minden projektet választottak ki, ez pedig azt jelenti, hogy nagyon kritikus szemmel vizsgáltuk meg a projekteket. Hogyha azt kérdezik tőlünk, hogy a kohéziós borítékkal összefüggő projektekkel legalább olyan szigorúak vagyunk-e, mint a többi, többivel a válaszunk az, hogy igen, egyértelműen igen. Ugyanakkor a projekt minőségét kell figyelembe venni, és mi úgy látjuk, hogy a második felhívásban a nemzeti borítékok teljes egészében kimeríthetőek lesznek. Hogyha ez nem így lesz, ha ez nem így történik, akkor természetesen a parlamenttel is megtárgyaljuk ezt, és hogyha maradék pénz marad a nemzeti borítékokban, akkor esetleg egy vész harmadik felhívást intézünk, vagy pedig más intézkedéseket fogunk alkalmazni, de a projektek, ezt meg kell mondani, nagyon jó minőségűek, hiszen a projekt promóterek, a projektek mögött álló szervek, a végrehajtó ügynökségünkkel, az INEA-val szorosan együttműködnek annak érdekében, hogy a legjobb projektek kerüljenek kiválasztásra. Miért? Hát ez egy belső innováció, tehát minnyájunknak közös érdeke, hogy bebizonyítsuk, hogy működik ez a rendszer, és így a kohéziós és regionális politikai eszközöket át lehet majd jobban irányítani cef ben a tagállamok visszajelzése abszolút pozitív. Szeretik ezt a lehetőséget, hasznosnak tartják, hiszen kísérjük az erőfeszítéseiket. Mi több abban is segítséget nyújtunk, hogy a projekteket végrehajtsák, és ez ebben az eszközben gyorsabban működik, mint más eszközök kapcsán. A 6,5 milliárd a kohéziós boríték maradványát, tehát nagyon jól fel lehet majd használni a magas szintű, magas minőségű projektekre. Horizontális hozzáférés, illetve az ezzel szemben álló nagy projektek kérdése, amikor legutóbb az első közbeszerzés, illetve felhívás tapasztalatait a parlamenttel megbeszéltük, volt szó erről a kérdésről. A CEF rendelet melléklete egyértelműen fogalmaz, de sok pénz maradt meg a nagy projektekből. Nem feltétlenül a periférián lévő nagy projektekről van szó, ahogy ezt egy-két képviselő felvetette. Nos, ezen tényállás okán állítottuk a figyelem homlok terébe a horizontális szempontot. Annak érdekében, hogy az egész hálózat hatékonyabban működhessen. A nagy és a kis projektek bizonyos fajta összekapcsolásának lehetőségét felvetették. Ez nem egy leírt kritérium, ám az első felhívás értékelése során ez is egy szempont, amelyet megvizsgálunk a nagy projektek hatalmas kihatással vannak a költségvetésre, és éppen ezért kis projekteket nagyon jól hozzájuk tudunk kapcsolni. Ám a tapasztalatunk azt mutatja, hogy a kondicionalitást még jobban ki kell domborítanunk, mi több, akár egy kritériummá is tehetjük a nagy és kis projektek összekapcsolásának feltételét. Aztán a CEF, illetve az EFSI, tehát a stratégiai beruházási alap kapcsolatáról néhány szót. Nagyon fontos, releváns kérdés ez, melyet feltettek, e két eszköz kapcsolatáról. Azt hiszem, hogy a 70 milliárdos második eh, trans felhasználása során be kell eh, bizonyítanunk, hogy a célirányos CEF pénzügyi eszközök megérik úgymond a pénzüket, hiszen ezek kiegészítőleg működnek az FC-vel, a Juncker alappal. Hogyan lehet tehát a CEF-en belüli pénzeszközöket a legjobban felhasználni? Elsősorban úgy, hogy az Európai Beruházási Bankot arra szorítsuk rá, hogy a kockázatosabb projektek irányába lépjen el. Még akkor is, hogyha a Juncker terve ott áll a háttérben, éppen a magas kockázatú projektek támogatása az egyik célja, de tudjuk, hogy a projektek első hullámában általában az a tendencia, hogy az alacsony vagy közepes kockázatú projekteket válasszák ki. Nos, a CEF célirányos vagy pántlikázat pénzeszközei éppen ezt a célt szolgálják, tehát hogy a a projektek is finanszírozáshoz jussanak. Például azok a projektek, amelyek tematikus alapokkal függenek össze. Például. Remélem, hogy hamarosan feláll egy alap, amelyet a CEF eszközeivel lehet finanszírozni, és így az RTMS infrastruktúrát és a gördülő állomány RTMS megoldásait lehet finanszírozni ebből. A CEF pénzügyi eszközökön alapuló pénzeszközökkel lehet például a tengerhajózást kizőzíteni, kizöldíteni, kevésbé szennyező és kevésbé energiafelhasználó motorok beépítésével a hajókra. Reméljük, hogy egy ilyen CEF eh, pántlikázott eszközzel, vagy dedicated instrumentummal jövő év közepéig eh, a tiszta, intelligens városi közlekedés problémájára is választ tudunk adni. Általában a működés első évében ezekkel a projekteket nem lehet finanszírozni. Amikor tájékoztatjuk majd önöket a második felhívás eredményeivel, akkor arról is kell beszélni, hogy mit teszünk a maradvány pénzeszközökkel. Hogyha úgy gondoljuk, hogy a rendelkezésünkre álló pénz mm, még több évre elegendő, akkor persze ezt a pénzt akarjuk a leghatékonyabban felhasználni, annak érdekében, hogy a hagyományos támogatási rendszerbe is transferálhatók legyenek ezek az alapok, annak érdekében, hogy egy szélesebb körű harmadik felhívást vagy közbeszerzési eh, kiírást is eh, ki lehessen írni, meg lehessen hirdetni. Ami a beruházások késedelmes voltát illeti, illetve az ebből eredő következményeket illeti. Persze backloaddal, lemaradással állunk szemben egész Európában a közlekedési infrastruktúra területén. Különböző válaszokat igyekszünk erre a jelenségre adni. Juncker alap az egyik válasz. Nem lesz ez egy mindent megoldó csoda receptúra, de ez egy mindenképpen célra vezető válasz. A másik lehetőség abban rejlik, hogy az infrastruktúra finanszírozást a politikai figyelem homlokterébe állítsuk. Három elnökségi zászlajára írta az infrastruktúra finanszírozás ügyét, és igyekszünk lebontani a szabályozói akadályokat. Nem gondoljuk, hogy a lemaradás a CEF-ben kiválasztott projektek lemaradásához is vezetne. Az első e, felhívásban kiválasztott, majd a második felhívásban kiválasztandó projektek kockázatát, késedelmi kockázatát is megvizsgáljuk. Nem elfeledve persze, hogy az ügynökség továbbra is igen figyelmes, és valós időben monitorozza, követi nyomon tehát a projekteket annak érdekében, hogy a use it or lose it használt fel vagy veszítsd el az egész támogatást elvet alkalmazza. Ez egy pénzügyi ösztönző lesz, illetve a visszavett pénzekből további projekteket lehet majd finanszírozni, olyan projekteket, amelyek hagyományos finanszírozási komponenssel rendelkeznek. Ami az FC projekteket illeti, jeleztem, hogy egy-kettőt hamarosan meghirdetünk, néhány példát adok. Az FC projektek, hadd hangsúlyozom ki gyorsan, nem feltétlenül közúti projekteket jelentenek. Tudjuk, hogy a közúti projekteket könnyebb a magánbefektetők számára vonzóvá tenni, kevésbé kockázatosak ezek, legalábbis első nekifutásra, első ránézésre. De lesznek nem közúti projektek is, amelyek az FC alá tartoznak. Például a Beatrix, eh, Zsilip, eh, belvízi projektje, vagy a Káliai kikötő, mint tengerhajózási projekt, vagy lesznek olyan projektek is, amelyek a gördülő állomány refinanszírozását teszik lehetővé a vasúti közlekedésben, és lesz egy regionális alap, amelyeknek segítségével a közösségi, a városi közösségi közlekedési projekteket lehet majd finanszírozni. A első kiírásban nem sikeres projekteket be lehet -e adni újra? Igen, be lehet adni újra, nem zárjuk ezeket ki, de persze nem biztatjuk arra a tagállamokat, hogy a nem jól értékelt projekteket adják be újra. Az első kiírási kör után valóban megrekedt a munka, és hogyha azért nem fogadtuk el a projektet, mert nem volt, nem állt rendelkezésünkre pénz, akkor van esély arra, hogy a projektet a második körben elfogadjuk. Ám ha a projektet nem pozitívan értékeltük a prioritások tekintetében, vagy egyéb más szempontok tekintetében, akkor nem hiszem, hogy érdemes volna automatikusan újra beadni őket a második körben. Mindezt elmondva, Látni kell, hogy a kulcshálózat, a core network és a hálózat egyéb részei közötti interkonnektivitás, összekapcsolódás szempontjaira egyre inkább figyelni fogunk. A koridorok munkatervében is kitérünk erre. Arra kértük a koordinátorokat, hogy ne a Core Network, ne a kulcshálózat projektjeire koncentráljanak csak, hanem igenis vegyék figyelembe a különböző egyéb infrastruktúrális intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a legjobban ki tudjuk használni majd magát a Core network és a kulcshálózatot is. Tehát a finanszírozás egy része biztos, hogy a kulcshálózat és a szélső, vagy a külső, vagy a periférikus hálózat összekapcsolódására koncentrálódik majd. a konkrét projektkérdésre azt mondhatom, hogy nem hiszem, hogy ez a projekt bekerülne a második körbe, de hát nem akarok konkrétumokról nyilatkozni minden esetre. hogyha persze finanszírozási hiány miatt nem válogatták ki a projektet, akkor ez más esélyt jelent, de hogyha más szempontokat nem át jól a bizottság, akkor nem sok esélyt látok ennek. Köszönöm szépen, ezzel a mai napi rendet befejeztük. A koordinátorok ülésére térünk rá. Kérek mindenkit, aki nem vehet részt a koordinátorok ülésen, hogy hozzá, hagyja el az üléstervet, és a bizottság munkáját holnap 9-kor folytatjuk.